szavazni. Egy-két bejelentésem lenne a 215. cikk negyedik bekezdése érdekében. Úgy tűnik, hogy a tegnap bejelentett módosítást a kapcsolatban nem volt kérés, úgyhogy elfogadottnak tekintjük, ami a belső piaci és fogyasztóvédelmi szakbizottság bejelentését illeti. A 2013. október 30-ai dokumentumnak megfelelően az építőipari témában